Kedves kollégák, mindenkinek kellemes húsvétot kívánok. Kezdjük a KONT szakbizottságunk ülését. Egy különleges rendkívüli ülésre kellett sort kerítenünk, mert egy-két dolgot meg kell beszélnünk. Fontosnak tartottam, hogy ma összeüljünk és beszéljünk ezekről a fontos témákról. A koordinátorok ülésére sor kerül majd később, A napirendel kapcsolatosan senki nem jelezte, hogy ellenvetése lenne, úgyhogy elfogadottnak tekintjük. Második pont. A Kont News-ban elolvasható, hogy milyen nyelveken elérhető a tolmácsolás a mai ülésen, és az interneten is nyomon követhető az ülésünk, mint mindig. Következő napi rendi pont, költségvetési rendelet, mostantól már csak jó hírekkel szolgálhatok. A legutóbbi három oldalú egyeztetés alkalmával márciusban sikerült megállapodnunk az egyetlen vitatott pontról, ez a 280-as cikk, amely a hatályba lépésre vonatkozik. A következőkre jutottunk. A közétételt követően három nappal lép hatályba a szabályozás. A 6-tól 58-asig, a 72-től a 200-asig, a 234-es cikktől a 245-ig, valamint más egyéb cikkek is, majd csak 2018. januárjától, 19. januárjától lépnek életbe, az összes többi cikk pedig költségvetési rendelet elfogadását követően három nappal életbe lép. Miért jártunk így el? Azért, mert mindenképpen szem előtt kell tartani a, az adminisztrációs, adminisztratív előírásokat is, a különböző intézményekben. Azt hiszem megkövet, megköveztek volna minket a következő ciklus költségvetés ellenőrei, hogyha ilyen zűrzavar keletkezett volna, és nem lett volna már világos, hogy pontosan mire és milyen szabályok vonatkoznak a régiek, avagy az újak. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a három oldalú egyeztetéseken, és hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjuk oldani ezt a nehéz kérdést amint a, megérkezik a koreper levele a konszolidált szöveggel, a kompromisszumot itt és a Költségvetési Szakbizottságban és szavazásra bocsátjuk. Szeretettel üdvözlöm a szakbizottság társ előadóját, Ashworth kollégát is. Elmondom, hogy melyek a legfőbb pontok. EU-n belüli trust fundok nincsenek, nem lesznek. Megtartottuk a non-profit elvet. Továbbá a strukturális alapokból nem csoportosítunk át erőforrásokat az FC-be, az illetékes szakbizottság is ezt kérte egyébként, valamint a költségvetési szakbizottság kompetenciáit is sikerült teljes körűen megtartani. A megállapodás szempontjából fontos volt a teljesítmény alapú megközelítés, megpróbáltuk megállapítani, mi a teljesítmény pontosan és hogyan mérhető, és bevezettük az eredmény alapú költségtérítés megközelítését is. Sikerült a bevételekkel kapcsolatosan is az álláspontunkat megvédeni a tanácssal szemben. A rugalmassággal kapcsolatosan is a válság tartalékokkal kapcsolatosan nem, siker, nem jártunk sikerre, majd az MFF és az MFF rendelet kapcsán kell megpróbálnunk orvosolni a helyzetet. Az új tematikus trust fundok kapcsán sikerült megerősíteni a parlament szerepét, valamint a különböző finanszírozási formák kombinációjára vonatkozó szabályokat sikerült egyszerűsíteni. Egységes szabályrendszert hoztunk létre a finanszírozási eszközök és az EU-s költségvetésből származó garanciák számára, ezáltal az FC is bekerülhet a költségvetési rendelet alá. Sikerült továbbá felgyorsítani a mentesítési eljárást, némileg, teljes körülön ez nem sikerült, de született egy közös nyilatkozat arról, hogy igyekszünk a mentesítési eljárást a lehető legnagyobb mértékben lerövidíteni. Az Annual Management and Performance Reports közzététele már júliusban megtörténik, ez az előfeltétele annak, hogy a mentesítési eljárás meg, lerövidüljön. Szeretném mindenkinek megköszönni a munkát, es, mindenek előtt Inesnek, a Zender kolléganőnek. Köszönöm minden kollégának, aki velünk együtt szenvedte végig ezt a folyamatot. Persze köszönöm az Európai Bizottságnak is, valamint a Költségvetési Szakbizottság beli kollégáknak, a munkatársaknak, tanácsadóknak, titkárságnak, akik mind-mind jelen voltak és együtt dolgoztak velünk. Ashworth kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet nyilvánítani, de mielőtt ezt megteszem, elmondanám, hogy ez egy hosszú folyamat volt, és nagy örömmel számolhatok be arról, hogy ez most lezárult. A szabályozás az ilyenfajta szabályozások létrehozatala mindig azt kívánja meg, hogy egyensúlyt teremtsünk. A kezdetektől fogva minden fél szerette volna leegyszerűsíteni a rendszert, főként a végfelhasználók számára, mégpedig az administratív terhek csökkenése révén. De azt is tudnunk kell, hogy a rendszernek és a kontrollmechanizmusoknak megfelelő szilárdsággal kell rendelkezniük azért, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, valamint a csalásokat is. És végül a teljesítmény alapú költségvetés lebegett a szemünk előtt, tudjuk, hogy a jövőben kevesebb pénzzel majd rendelkezésre, ezért a döntéshozatalnak eredményorientáltnak kell lenni, és a meglévő információkra kell támaszkodnia örömmel számolhatok be arról, hogy elindultunk ezen az úton ezzel a szabályozással. Persze még rengeteg a teendőnk, de azt hiszem, olyan szabályozást hoztunk létre, amely a teljesítmény alapú költségvetési kultúrát megalapozza. Örültem volna annak, hogyha az egyszerűsítés területén sikerült többet elérnünk, de látnunk kell, hogy a teljesítmény alapú költségvetés mindig is több ellenőrzéssel jár, úgyhogy ennek értelmében szerintem sikerült megteremtenünk a megfelelő egyensúlyt. Az elnök asszony már elmondta, hogy sikerült a támogatásokkal kapcsolatban leegyszerűsítenünk a rendszert, és világosabban láthatjuk, hogy hogyan működnek az ellenőrző mechanizmusok, és sikerült azokat arányosabbá tenni sikerült megtartanunk az eddigi hatásköreinket parlamentként a költségvetési eljárással kapcsolatosan. Sikerült a non-profit elvet is megvédenünk a támogatásokkal kapcsolatosan, a trust fundok használatát pedig visszautasítottuk a belső menedzsmentben, a belső irányításban. Most az Európai Bizottságon a sor, hogy ezeket a rendelkezéseket végrehajtsa. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságon belül valamiféle kultúraváltásra van szükség. Tudom, hogy Öttinger biztos úr már dolgozik ezen. Most pedig én is szeretném megköszönni mindenkinek a munkát. Az észt soros elnökség beli partnerünket kellene megemlíteni, azt hiszem. Az észtek nagyon nagy feladatot örököltek meg. Köszönöm Nagyja Kávinónak az Európai Bizottságtól. Zsanátűnek is köszönöm a Költségvetési Szakbizottságból, aki mindig is támogatta a munkánkat. Köszönöm Ineznek is, árnyékjelentéstevőként, és köszönöm Inge Gressle asszonynak is, aki az egész folyamat élén állt, és kiváló munkát végzett. Nagyon hálásak vagyunk neked, Inge, köszönöm. Inez? Eh, yo querría simplemente por la memoria. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném emlékeztetni arra, mert mindig vannak ellentmondásos elemek. Mi azt szeretnénk, hogyha a határidőket egy kicsit megszorítanák, ugye a jelentéstevő is említette ez mindenképpen egy cél. Csak akkor működik, hogyha konszenzus tudunk elérni valamennyi intézmény között, és a tagállamokkal is. Mert egyébként nem fog menni, ebből fakadnak az alapproblémák. És vannak más intézmények is, amelyek jobban tehetnék, amit tenniük kell. Minden egyes alkalommal, amikor a pénzügyi szabályzat felülvizsgálatába kezdünk, mindig felmerül ez a határidő kérdés, illetve az ütemezés, amit be kell tartani ahhoz, hogy működjön a dolog. Kitűnő le, dolog lenne, hogy jó lenne, hogyha tudnánk, hogy az időnk javarészét nem végtelen értekezletekkel fogjuk tölteni hosszú éveken át. Két jelentéstevőnk van, költségvetési, költségvetési ellenőrzési bizottság, különböző párthoz tartoznak, és végén aztán az lett belőle, hogy olyan helyzet alakult ki, amiben mégiscsak társjelentők azonos frakcióba tartoznak, lévén, hogy a végül pedig az eredményünk olyan, amilyen nagy vonalakban ezt jónak tekinthetjük, de javítani kellene a munkamódszerünkön, és először is meg kéne határozni egy pontos ütemtervet, és fontos lenne, hogy az Európai Parlament többsége többségének álláspontja megjelenjen abban a munkában, amit végzünk, mégpedig konszenzusosan és szeretném, hogyha a jövőben ez így lenne. Ami az egyebeket illeti, úgy gondolom, hogy elmondott erőfeszítések jelentősek, különösen Mankau részéről a akinek ugyan nem is kellett volna itt lenni, de ő is dolgozott. Gondolok a frakciónk titkárságára, amely több órát töltött azzal, hogy megpróbálja megtalálni a megoldást a kedvezményezettek szempontjából. kétségtelen, hogy én a saját választókörzetemből most jövök vissza, és eh, azt hallom, hogy nagyon sokan mondják, hogy mennyire bonyolultak az eljárások, és mennyire nehézkesek, amikor ilyen vagy olyan támogatást szeretnének igénybe venni, legyen az mezőgazdasági vagy egyéb támogatás. Ezért nagyon fontos lenne, hogy egyszerűsítsük, könnyítsük ezeket az eljárásokat. Tehát ismételten csak az egyszerűsítés volt a cél, és köszönöm az elnök asszonynak mindazt a munkát, amit elvégzett és a körülmények is azt hozták, hogy végül is jó együtt, egyetértés volt, felvetődik emellett még az különböző ügynökségeknek az ellenőrzése. Nagyon fontos, hogy a költségvetési bizottság ellenőrzése alatt maradjanak az ügynökségek, ez fontosabb lenne, mint hogy külső ellenőrzés alá kerüljenek minden új elnökségnek meg kellene ismerni a dossziát, ez egy további nehézség, és amikor azt látjuk, hogy hogyan mennek a dolgok, és a felmentvények megadása, az ehhez kapcsolódó ellenőrzések, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg tudjunk egyezni a tanácssal együtt, hogy meglegyenek azok az eszközök, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ellenőrzés megvalósuljon a Költségvetési Bizottság ellenőrzése alatt. Köszönöm a bizottságnak, Kálvini asszony, Olivier úrnak, a munkatársainak, mindazt a munkát, amit végeztek, hogy létrejöjjön ez az eredmény, és gratulálok a jelentés készítőjének. Ami a mentesítés kérdését illeti, ha jól értettem, akkor ennek ezzel még foglalkoznunk kell, meg kell vizsgálni, hogy a határidőket hogyan lehetne úgy csökkenteni, hogy ez a tartalmat ne befolyásolja. A számvevőszékkel együttműködünk, a tervünk az, hogy még egyszer elővesszük a határidőket, mert eldönthetünk bármit is, hogyha később a dolog bukik a határidő miatt, akkor nincs értelme, tehát meg kell vizsgálni, hogy a határidőkkel mit lehet kezdeni, a tagállami adatszolgáltatás nagyon összetett, de valóban minden hónapban, ugye most április van, hogyha sikerülne decemberig ezt lezárni, ez egy nagy siker lenne, ami pedig az ügynöksége kérdését illeti, ott nem fog semmi változni. Költségvetési tárgyások során ugyanis tehát taná, tanácssal folytattunk, nem sikerült a számfelőszék számára több forrást biztosítani, hogy magán e, e, forrásokat is figyelembe lehessen venni. Mindenképpen köszönöm mindenkinek a munkát, nagyon keményen dolgozott mindenki. És most öné a szó parancsoljon. Thank you, Chair. It's my turn to, to thank Köszönöm szépen, elnök asszony. Most nekem rajtam a sor, hogy közvetet mondjak önnek, Esold úrnak azért, hogy sikeresen lehetett zárni a tárgyalásokat stabilizáló keretet sikerült létrehoznunk most, és ezzel tudjuk megvárni a következő alapjogszabályt, a következő több éves pénzügyi keretre. Tehát nagyon elégedettek vagyunk, biztonságos helyzetben kerültünk. Nagyon-nagyon fontos, eh, hogy minél előbb eh, sor kerüljen a hatályba lépésre. Vizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy legkésőbb júliusig eh, sikerüljön elfogadni a rendeletet. Egy fontos elő feltételenek az lenne, hogy legyen egy olyan szöveg, amit, amivel elmehetünk a plenáris ülésre. Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor ezt tudomásul vettük, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra állásfoglalás tervezet, a bizottság integritásra irányuló politikája, különös tekintettel a bizottság főtitkári posztjáról való kinevezésre. Hát ezt a címet ugye kívülről ezt nem tudtam volna így megtanulni és e- elmondani. Itt a nyilatkozat. Ugye az állásfoglalás az állásfoglalásnak az a célja, hogy a kinevezési folyamatot lehetőleg semleges megfogalmazással értékeljük, visszafogva az indulatokat. Itt az első részben leírjuk, a, hogy mik a tényleges elemek, effectual elements, elements aztán a, az előző főtitkárok pályája, pályája, maga a karrier hogyan alakult, és azután kísérletet teszünk egy értékelésre, valamint megpróbálunk következtetéseket levonni. A jövőbe kell vetnünk a tekintetünket, ez vezérelt engem is milyen jogi alapokon tudunk valamit tenni. Ez is egy olyan szempont volt, ami hatott rám ugyanis egy, a visszalépés kapcsolatos követelésnek nem lenne jogalapja, ezért ezt a követelést, bár hát vannak erre vonatkozó módosító indítványok, de ez nem kap a többséget a szakbizottságban, mert a staff regulation nyilván be kell tartanunk. Tehát megpróbáltunk semlegesen hozzáállni, 129 módosító indítvány érkezett. Most a kérdés az, hogy ezekkel mit kezdjünk. Elnézést, én múlt héten eh, Litvániában jártam a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal, úgyhogy csak a hét végén készítettem el a szavazó listát, és még nem is tudtam ellenőrizni. Ezt megint eh, kellett utaznom. Eh, ma este fogom kiküldeni, és most megpróbálom elmagyarázni, hogy miért javaslom azt, hogy utasítsuk el az összes módosító indítványt. Ugyanis az állásfoglalás teret ad a bírálatoknak, elismer kritikákat, ezért jót tennénk, hogyha nem él az én tovább a helyzetet. Én tényleg megpróbáltam javítani a szöveget, hogy felhívtam a figyelmet tényszerű hibákra, de azt javaslom, hogy ne keményítsük, és ne is gyengítsük tovább a szöveget, mert ez alásná a parlament hitelességét. És ami az előadók javasolnak, ugye az is tulajdonképpen ebbe az irányba visz minket végül is önökön múlik majd, hogy melyik módosítók kap többsége, de én most azt ajánlanám a szakbizottságunknak, hogy e, a lemondásról tekintsünk el, mert ennek nincs jogalapja. Egyetlen egy, az 50-es cikk az úgynevezett végkielégítések, túlzott végkielégítésekre vonatkozó cikk az egyetlen, esetleges jogalap, de ez nem elég. Ezért a, ez, ez megkönnyítette azt, hogy milyen szavazási ajánlást adjak. Egy kivétel van, egy módosítót el tudok fogadni, de 85%-ban azt javaslom, hogy utasítsuk el a módosítókat. A jogi szolgálat képviselője itt van velünk, elnézést, hogy megkérdezem a nevét, hogy is hívják, de Montebello asszony, elnézést kérek, hát időnként ez most így nem volt a fejben, a fejemben. Tehát Montebello asszony itt van, hogyha jogi kérdéseik vannak, akkor ő természetesen készen áll a kérdések megválaszolására. Kérdőíveket is kap talán e, erről is mondhatna valamit állásodat foglalni. Hogyha most szólni kívánok, akkor természetesen megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mit is mondjak, ha csak nem azt, hogy valóban a bizottság ö, igyekezett ö, indokulást alkalmazni, tehát úgy gondoltuk, hogy az indoklás fontos, anélkül, hogy, nyilván, hogy ezt publikáltuk volna. Az adott tisztviselő a saját posztjával együtt távozik, tehát az elnök és a tisztviselő között kapcsolat fontos. Fontos a szolgálatnak a folytonossága, a Brexit folyamattal is kapcsolódik, tehát nem a parlament jogi szolgálatának kell értékelni ezt, de azt meg tudjuk, elmondhatjuk, hogy az intézmény részéről igazolás megtörtént. Én egyelőre maradok annál az álláspontnál, amelyet önökkel közölték, ez tisztességes, megalapozott a turkó joggyakorlatra emlékeztetnék. Ez talán az a pont, amelyen legközelebb állunk a bizottság jogi szolgálatával együtt. Az ilyen típusú poszt munkahely mégiscsak a publikálása a legfontos, és adott esetben az újra betöltés, ha indokolt, ahogy ez történt, akkor megoldható. A ö, szabályzatban minden benne van, nem szükséges változtatni, megfelelően kell mindössze alkalmazni, ahogy ön is említette. Talán a jövőre nézve lehet tanulságokat levonni. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a bizottságnak kell mondani, hogy ugye a, szeretné megköszönni tulajdonképpen a kérdőívet, amit második körben megkaptunk. A kérdés most az, hogy ki kíván hozzászólni, Inez. Bueno, yo agradezco el Igen, köszönöm szépen. Szeretném Szeretnék köszönetet mondani az előfeszítésért, azonban lehetséges, hogy észszerűbb lett volna sokkal rövidebbre fogalmazni ezt az állásfoglalást, és módosítóknak a benyújtását lehetővé tenni. Mert a munka elvégzésre került ugyan valamilyen módon most már egy felkompli előtt vagyunk, második észrevételem pedig, ahogy ez az el is hangzott, én is azon próbálok gondolkodni, hogy mennyire helytálló ez az elemzés, de nagyon kevés a jogalap ehhez az eljáráshoz. Ez eléggé meglepő meghallottuk, meghallgattuk Öttinger urat, aki kétségtelen tett erőfeszítéseket, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy beszélhessünk, egy adott esetben felülvizsgálatra kerülhessenek a, szab, a normák, a szabványok. Azonban kétségtelen, hogy ugyan a szabályt betartották, de az alkalmazás az mégiscsak csak az igazol, bizottság igazolása alapján egy olyan helyzetet teremt, amiben most ma vagyunk, és ez mindenképpen negatív a bizottság számára is, és a többi intézménynek is. Ezt eh, hangsúlyozni kell, ezeket a szabályokat felül kell vizsgálni. Kétségtelen, hogy nehéz eh, kikényszeríteni egy lemondást egy főtitkának, és most nem konkrétan személyhez kapcsol, fűződően beszélek, hanem általában, de bármilyen más főtitkár is, hogy a jövőben hasonló nehézség adódhat. Tehát úgy tűnik, hogy nincs lehetőség hogy adott esetben kihívással éljünk. Tehát ezeket a szabályokat mindenképpen felül kell vizsgálni. Ez az első elem nekem teljesen egyértelmű, hogy itt ragaszkodni kell ahhoz, hogy ezek a szabályok felülvizsgálatra kerüljenek. A főtitkárnak a személyisége, aki az egész adminisztráció előtt kép mindenkit képvisel, ez egy nagyon nehéz helyzet. Öt évenként a kabinettek tagjai ott hagyják a bizottságot, a bizottság megváltozik, és itt fontos, hogy felülvizsgálatra kerüljön a szabályozás. Ha ma nem teszünk semmit, még tovább romolhat a helyzet, mindazon következményekkel, amit ez jelent valamennyi intézmény számára. Tehát csak annyit mondanék, hogy itt fontos, hogy a saját felelősségünket szem előtt tartsuk, és ezért kell a parlamentnek kérnie a szabályok felülvizsgálatát. És azt hiszem, hogy Öttinger úr e tekintetben legutóbb támogatott minket. Másik másik észrevételem, és szerintem már ez is elhangzott, az én frakcióm már elmondta a véleményét, még akkor is, hogyha folytatni kell a vitát plenárison, azt hiszem, hogy nem megfelelő az alkalom ahhoz, hogy a stabilitását az intézményeknek megkérdőjelezzük. Ott van a Brexit, amelyik most már kirajzolódik, költségvetési kérdések vannak, jönnek egyéb problémák, tudjuk, hogy mi van a közel-keleten, azt is tudjuk, hogy mi van az Egyesült Államok fenyegetéseivel kapcsolatban a nemzetközi kereskedelem tekintetében. Tehát ne nyissuk ki Pandora szelencéjét, múltban ez már megtörtént, nagyon jól tudjuk, hogy mi lett ennek az eredménye. Tehát a felelősségünket szem előtt tartva figyelembe kell vennünk a különböző elemeket, a kapcsolatokat is, a kapcsolatot, ami a bizottság, főtitká, a, e, a bizottság elnöke és a főtitkár között van. Ezek voltak a jelenlegi szabályok, megvannak, ezek nem jók, tehát ugyanakkor, ha a szabályok majd elfogadásra kerülnek, akkor majd megfelelően fel tudunk lépni, és tudunk ragaszkodni azt, hogy az új bizottság ne ezt a munkamodellt kövesse, és hogy ne az legyen, hogy business as usual, hanem ismételten azt mondom, hogy felül kell vizsgálni a szabályozást, Nincsen semmi problémám Szelmájer úrral, nem is ismerem személyesen, nem a személyével van gondom, hanem magával a ö, funkcióval. A főtitkár funkciója esetében bizonyos koherenciát kell biztosítanunk. A jövőre felül kell vizsgálni. Ha a Szelmájer úr ö, nem lesz, akkor mások is fognak jelentkezni. A harmadik észrevételem, szerintem a bizottságnak lehetővé kell tennie, hogy véleményt nyújtsunk be. Kétségtelen, hogy autonómak az intézmények, és nem vétójogról lobogtatunk, de mégiscsak lehetővé kell tenni, hogy a feltételek meglegyenek, hogy ne megint ilyen helyzetbe, ne kerüljünk ismételten ilyen helyzetbe. Van egy megállapodás, ami kezd kirajzolódni az Olaf főigazgatójával, a főtitkárral, de szerintem ami megtörtént ezt követően a bizottságnak, kutya kötelessége, hogy felülvizsgálja a szabályokat és a parlamentnek is kell, hogy ebbe legyen beleszólása. Szerintem ez a három elem az alapja bármilyen megállapodásnak, hogy kiussunk ebből, hogy kikerüljünk ebből a helyzetből. Also, wenn man, wenn man den Text durchliest... Hogyha átolvassuk a szöveget, akkor nyilván ez a kérdés is benne van. Én megpróbáltam a 406-407-es e, kapcsán egy kompromisszumot e, e, kidolgozni. Itt arról van szó, hogy milyen az összefüggés, ugye az ejtőernyőzés, illetve hát a a karrier tisztviselőknek a pályafutása között. Itt megpróbáltam egy javaslatot tenni. Még itt egy fél mondaton folyhat a vita. Van néhány valóban nagyon jó és fontos gondolat, amit elfogadhatunk, de alapvetően azt gondolom, hogy ez a nagy közvéleménynek a felzúdulását ezzel kapcsolatban nem lehet egy az egybe egy parlamenti állásfoglalásba önteni. Nyilván reagálunk a kritikára, és azt hiszem, hogy meg tudunk egyezni. De jönk, kollega két szót. Köszönöm, elnök asszony. Ami engem illet először is gratulálok eh, az állásfoglalás tervezet elemző részéhez. Nagyon sok eh, energiát fordított ön erre, és ez egy nagyon jó része lett. Eh, a általán beadott módosítók is erre vonatkoznak. De ez egy megállapítás, hogy a működik a számfegyülésen a gyakorlatban. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy itt reputational riskről is szó van, azaz a hírnév csorbult, a jó híre az intézményeknek, és a parlamentet is érinti az, amit a bizottság vagy a tanács tesz. A az, hogy most itt napirendre tűztük ezt, vagy, vagy sem, ez nyilván egy fontos kérdés. Itt eleve már lehet tudni az ilyen állásokkal kapcsolatban, és, és ön is, is elmondta, hogy itt ez, ahogyan történt ez a kinevezés, az nem felel meg a transzparencia követelményeinek. Itt mindennek lettek nagy hullámokat vert a médiában és a parlamentben is, és hát az állampolgárok körében és a tagállamokban. Ez a, az imázs sérülés, ugye ez megtörtént, és azért hivatkoznunk kell a tényekre is. Én egy tényszerű megközelítést alkalmaztam, de hát vannak olyan hírradások, ami sokkal mellébb, messzebb mutatnak. Itt az első alelnök is érintett, de hogyha valaki ezt nem tudja, és nem a tényszerű kritériumok alapján jár el, az a mi szakbizottságunk szemében nagyon helytelenül jár el. A második dolog, itt kezdettől fogva látnunk kell, hogy ezen a szinten történő kinevezéseknél a szakbizottság mérlegelheti, hogy jogorvosat hoz alkalmazza, vagy sem. Ugye, itt most egy új forduló kezdődik, vagy új szakaszba lép az ügy. Jól alaposan olvassuk az ügyet, ugye már a, kará, már a szünet előtt, karácsony szünet előtt volt egy vépterv. Nos, ez nagyon rossz hír lehet egy bizottsági tisztviselő kapcsán, és ugye 2010 hét karácsonya, még nagyon messze volt a, a március elejétől, de mindenképpen kellett egy B-tervet is készíteni, hiszen a kollégiumban, a bizottsági kollégiumban több többen ülnek ott, ennek több tagja van, mint csak a, az elnök és az alelnök, de ott nem mentek jól a, a dolgok. A parlamentnek a feladata most, hogy tegyen e, valamit, e, és személyzeti e, kérdésekben esetleg ugye, jogi lépéseket is fontolgathatunk, és a szolidaritásra is szükség van. A következő pont a média, hogy a média, az újságírók hogyan kezelték ezt az az ügyet. Hát én most már kilenc éve, eh, mióta itt ülök, még erre nem volt precedens, nem fordult soha elő, hogy egy sajtótájékoztatót, eh, amit először elhalasztanak, aztán visszamondanak, hát eh, ez még sose fordult elő. Ezek olyan politikai tények, amikkel rá kell mutatnunk, ennek bizonyos következményei kell, hogy legyenek következmények. Ugye néhány módosítóban, amiket kollégák nyújtottak be, messzebbre mutató eh, javaslatok. Az én, eh, mint az én eh, módosítomban, mert azt is fontos meg kell fontolnunk, hogy százszerzékban nem tudjuk, hogy mennyiben sérültek eh, szabályok, és én ezért eh, azt javaslom, hogy itt eh, önként mondja le a főtitkári tisztről emelyet, és hogyha mindent figyelembe veszünk, az összes érdeket, akkor akkor hát mondhatjuk azt, hogy most ez, ez véget vetne például a Brexit tárgyalásoknak. Ugye a bizottság több emberből áll, mint csak az És um, az úr um, drón, tehát nem, nem egy emberen múlik, múlnak a dolgok, nagyon magas posztokon százával vannak bizottsági tisztviselők, akik tovább dolgoznának. Fontos, hogy majd hogyan szavazunk itt, illetve újra majd a plenáris ülésen. Egy, nem látom azt, hogy a mi e, imázsunk e, sérülne, a mi szakbizottságunké, e, hiszen mi konstruktív javaslatokat nyújtottunk. Ne hagyjuk, hogy tovább eszkalálódjon ez, a, ez az ügy. Azt lát, tat, láttatnunk kell, hogy mi nagyon komoly komolyan vettük ezt az ügyet, és hogy mindenképpen kell, hogy e, legyenek konzekvenciák. E, itt e, ugye demonstráljuk, hogy mi ezt találjuk, hogy túl kevés az, ami eddig történt, és ezt követeljük. Gebrandi kollega. Many thanks for the... Um, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az állásfoglalás tervezetet. Csatlakozom azon kollégákhoz, akik azt mondják, hogy eléggé erős hangvételű állásfoglalásról van szó, ezt köszönöm. Mindazonáltal a frakcióm úgy gondolja, hogy van itt-ott javítani való, és éppen ezért benyújtottunk néhány módosító indítványt, nem sokat, de néhányat azért, és úgy gondoljuk, hogy ezek fontosak. Néhány észrevételt szeretnék tenni. Először is, hogyha csak egy intézmény van, amelyik demokratikus módon ellenőriz a bizottság, akkor ez jó. Ez egy politikai kinevezést érint a biztonságban, akkor szerintem ez egy olyan intézmény, akkor éppen ez az intézmény, a parlament az, amelyik itt fel tud lépni. Ezért nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ez csak a bizottság ügye, és a parlamentnek itt ne, ne lenne szerepe. Ebből hogy ez okoz-e kárt az Európai Uniónak, vagy ö, hát bizonytalanságot okoz ez. Nem hiszem, hogy a parlament okozott volna bármi ö, kavarodást, hanem maga a bizottság okozta ezt. Új főtitkának a kinevezése ö, vel kapcsolatban, hogy kollégám Denez de Jungnak szeretném elmondani, hogy többen is tartottak a bizottságtól sajtókonferenciát, és hát mondjuk úgy, hogy nem volt ideális kommunikációs szempontból. Az elégedetlenségnek a legnagyobb oka éppen ebből adódott. Amire még mindig várok, az annak az elismerése a bizottság részéről, hogy ez az eljárás távol áll az ideálistól először nem, láttunk, nem láttuk az írásos válaszokat, nem láttuk Öttinger biztos nem jött el a bizottságba, és a második írott válaszokat, és másik csomagban megjelent írásos válaszokat sem láttunk. Tehát ezért mondom, hogy ez a kommunikáció, ez az ideálistól távol volt. sokkal jobb lett volna, hogyha ezt másképpen kezelték volna. Óriási probléma van itt, lehetünk nagyon kritikusak, ugyanakkor a bizottság részéről is elismerésre, annak elismerésére van szükségünk, hogy ez nem volt ideális. Ezek után itt van az egész kérdése, hogy politikai kinevezésről van szó, és ennek a bizottságnak a végéig tart ez a megbizatás. Új bizottság új elnök lesz, és új főtitkárt fognak kinevezni. Nagyon is ellene vagyok annak, hogy politizáljuk a főtitkár nak a posztját, vagy a pozícióját. Úgy gondolom, hogy vannak politikai kabinettek, minden egyes biztos mellett van ilyen, és a többi tisztviselőnek pedig amennyire lehet eh, semlegesnek kell lennie, ide kell értve a főtitkárt is. Ez nem, ez nem eh, ellenzi azt, hogy különös kapcsolat legyen a bizottság főtitkár és a főtitkár között. Az új eh, elnök elnöknek és főtitkárnak nagyon nehéz lenne együtt dolgoznia, ha külön eljárás kellene létrehozni ahhoz, hogy e, el lehessen mozdítani, de hogy egy külön megoldást hozunk rész, külön eljárást hozunk létre, szerintem nem a megfelelő. Ha emlékeznek, a korábbi Alexander Italiano főtitkár úr esetében nem tudom, hogy hányan tudták, hogy ő milyen szerepet játszott az elmúlt két évben. Nem hinném, hogy sokan tudnák, hogy egyáltalán mi, milyen szerepet is játszott ő. Annyira semleges volt, hogy nem is láttuk. Sokkal kevésbé volt látható, mint a, az utódja. Tehát én mindenképpen ellenezném ezt az ötletet. Ami az eljárást illeti a szakbizottságunkon belül, szerintem egyszerűen csak szabadnunk kellene azon ö, módosítókról, amelyek benyújtásra kerültek, majd meglátjuk, hogy mi lesz a plenárison. Továbbra is úgy gondolom, hogy az első ötleges, felelős biztos, ez pedig Juncker elnök, őneki is elszámol, elszámoltatható kell, hogy legyen a parlament előtt. Úgyhogy én mindenképpen azt támogatom, hogy legyen egy plenáris vita erről, miután a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szavazott az állásfoglalásról, és ezzel zárjuk le az egész ügyet a bizottság elnökével, együtt, és ez lehetővé teszi az elnöknek, a bizottság elnökének is, hogy végül elismerjék, hogy ez az eljárás távol áll az ideálistól. Kollégi Pirinski. bitte. Pirinszki kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy mértékben egyetértek azzal, hogy ebben a vitában nem szabad az érzelmeknek vezérelniük bennünket. Ehelyett meg kell vizsgálnunk a problémát annak minden részletében és a kellő felelősséggel. Elnök asszony, az én kérdésem önhöz is szól, és a kollégákhoz is. Az állásfoglalás tervezetben szerepel egy 18-as bekezdés, amelyben az áll, szó szerint, hogy az Európai Parlament kijelenti, hogy a főtitkár két lépésben való kinevezése egy olyan cselekedet, amely meghaladta adott esetben a jogszabályok kereteit. Szerintem ez egy pontatlan leírása annak, ami egy pontos leírása annak, ami történt, és aztán az állásfoglalás felsorolja a levonható tanulságokat is. A kérdésem tehát az, hogy a tanulságok levonása mellett nem lenne szükség arra, hogy bizonyos lépéseket tegyünk illetve hogy lépéseket követeljünk. Elég az, hogyha egyszerűen csak megállapításokat teszünk és tanulságokat vonunk le? Abban reménykedem, elnök asszony, hogy ön pluszt szerepeltet, tehát támogatását adja ahhoz a módosításhoz, amelyet Ines Ayala asszony nyújtott be. Igen, támogatja? Mert ebben az áll, hogy arra bátorítjuk az Európai Bizottságot, hogy haladék nélkül juttassa tudomásunkra az álláspontját azzal kapcsolatosan, hogy fenntartja-e ezt a kinevezést. Ön egy másikra gondolt? Hát én erre gondoltam, elnök asszony. Ez a 116-os módosítás. Szerintem nagyon helyesen szólítja fel a bizottságot arra, hogy foglaljon állást a szövegben álló állításokkal kapcsolatosan, és azzal kapcsolatban is, hogy milyen lépésekre készül. Hiszen rengeteg órát töltöttünk azzal, hogy tisztázzuk a helyzetet, miközben az Európai Bizottság közben nem jelezte, hogy tisztában lenne azzal, hogy valami nem megfelelően történt volna. Hogyan lehetséges ez? Hát hol él az Európai Bizottság? Egy saját kis buborékban? Az előző hozzászóló elmondta, mennyire nem kívánatos az, hogy az, a főtitkári posztot politizáljuk, átpolitizáljuk, és ez így van. De az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy masszív módon átpolitizálták ezt a posztot, mégpedig az elnöknek köszönhetően, az Európai Bizottság elnökének köszönhetően. Tekintettel erre felszólíthatnánk az Európai Bizottságot és annak elnökét, hogy politikai kérdésként vizsgálja meg ezt a problémát, és mivel egy ilyen erős politikai vetülete van a dolognak, talán felvetődhetne a politizált főtitkárnak a lemondása is. Párnyó képviselő. Demne, la présidente. Euh, Tisztelt elnök asszony, úgy gondolom, hogy eh, mai ülésünk, amelyik az állásfoglalást vizsgálja meg, amelyet ön javasol, szerintem fontos ülés, aminek meg kell határoznia a, az irányvonalat, az Európai Parlament által követendő irányt. Eh, fontos, hogy plenárison legyen egy ülésünk és egy szavazás, de az is szükséges, hogy mi így a Költségvetési Ellenőrző Bizottság teljes mértékben élhessen szerepével, úgy, ahogy ez mindig volt eddig. Tehát ezért köszönöm az ön állásfoglalási javaslatát. Ugyanakkor, ahogy épp az imént Herbrandi kollégánk emlékeztetett, az is fontos, hogy mi, akik állandóan azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Parlament ellenőrizze az Európai Bizottságot, Ma mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy itt is javulás történjen. Mert azt látjuk, hogy egy Pandora szelencéje kinyílt kezdettől fogva azért, mert a bizottság bizonyos dolgokban hiányosan járt el. 165 oldal válasz a bizottság részéről, vagy a Ötinger biztos meghallgatásakor március 27-én itt, vagy amikor ugyanez az európai biztos azt mondta, hogy Zelmayer úr részt vett a válaszoknak a kidolgozásában, ami teljes mértékben sérti a személyzeti szabályzat 11-es cikkét. Tehát nagyon jól látjuk, hogy ezeknek az elemeknek az összessége, amelyek politikai elemek, a bizottság részéről egy Pandora szelencéjét nyitott fel, és ahogy már mondtam, Ottinger biztos előttet hozzászólásomban is, illetve vasárnap a magyarországi választások kapcsán, hogy az Európa elleni nacionalizmus folyamatosan győzedelmesen keres, kerekedik felül 2014 óta a tagállamokban tehát ezért nagyon fontos, hogy a mi állásfoglalásunk tudatára ébresze az Európai Bizottságot és annak elnökét is, hogy Pandora szelencéjét vissza kell zárni, ez pedig azt jelenti, hogy olyan megoldást kell találnunk, ami lehetővé teszi, hogy megnyugtassuk, vagy lecsillapítsuk mindazt, amit néhány hete tapasztalunk, illetve most már már két hónapja. Így módon egy olyan erős javaslatra kell, van szükségünk, ami kellő erővel rendelkezik, és ami lehetővé teszi Pandora szelencéjének a visszazárását, és szavahihetősvé teszi az európai intézményeket, mert sajnos a szavahihetőségünk itt most egy komoly csorbát szenvedett. Tehát egy pluszt kell tenni a módosítók mellé, amelyek azt javasolják, legyen ez a 116-os, Jeszajala, vagy láttam a Gerbrandi kollégánk javaslatát, vagy, vagy másokét, akik azt javasolják, hogy így módon e, kérhessük egy igazi ö, e, felhívásnak a kírását a főtitkári poszt betöltésére, és e, Zelmeyer urat így elmozdítsuk, hogy ismételten ezt a ö, jelölt eljárást beindíthassuk. Így tudjuk elérni a célunkat, mert az kell, hogy legyen a célunk, hogy ne politizáljuk ezt a főtitkári tisztet a bizottságnál. Sajnálatos módon annak következtében, amit Juncker elnök tett az ciklus eleje óta és más tagok is átpolitizálták méghozzá túlzottan E, a dolgokat, itt vissza kell, visszafelé kell lépnünk. Egy olyan eljárásra van szükség, ami e, megállít ezen a veszélyes lejtőn, ezen az átpolitizáláson. Egyébként teljesen e, támogatom Bárztász és Gerbrandi kollégáknak a módosítóit. Bártász. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Mindenekelőtt szeretném önnek megköszönni a tervezetet, amit elkészített. Őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy több kollega egy kicsit attól tart, hogy talán gyengébb lett ez a tervezet, mint amilyen reputációja önnek korábban volt. Itt a titkárság munkatársaival együtt működve született egy olyan állásfoglalás tervezet, ami, ami elég erős, ami, amit köszönök önnek, az ön hozzáállása, az integritása, ennek a szakbizottságnak, a parlamenti szakbizottságnak az ereje is tükröződik ebben a szövegben, és ezt nagyon köszönöm önnek. Az ülésünk elején azt mondta, hogy a begyűjtött módosítók 4-5-ét, 80%-át inkább nem fogadná el, és ilyen javaslatot fog majd felírni a szavazó listára, valamint, hogy lesznek kompromisszumok, ezeket várom de eh, mindaz, amit az előttem szólók eh, mondtak, mindannak a tükrében, én eh, azt gondolom, hogy az ülést ezen a részén figyeljünk arra is, hogy mondjuk a 81. módosító indítvány kapcsán, illetve a 18. módosítót ön nyújtotta be azzal a bekezdéssel kapcsolatban, amit azért még, amiről még beszélnünk kellene, hiszen a külvilág ezt úgy ítélheti meg, ezt a ezt a fellépést, mintha egy ilyen államcsínyről lenne szó. És elnök asszony, hogyha a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak, ugye ez az álláspontja, ha egyszer már átmondtuk, akkor mondjunk B-t is. Csatlakozom az előttem szólókhoz, annyiban ugye, hogyha átmondunk, akkor mondjunk B-t is, ezért kell, hogy legyen valami akció, valami fellépés is. Néhány mondosítóban a Szociáldemokrata frakció 116-os, illetve De Jong úr, illetve az én és Gebrandi úr módosítójaiban is szerepel ilyen, ezért tehát azok, akik ilyen típusú módosítót nyújtottak be, ezeket a módosító indítványokat meg kellene jobban vizsgálni, meg kellene vizsgálni, hogy mi a, az jó, a legjobb megfogalmazás, ami minden lehetőséget magába foglal, de mégis valamilyen akciót is követel mert ami történt, az teljességgel elfogadhatatlan, és nagyon nagy csor, nagyonban csorbult az Európai Unió egészének a reputációja. A, tehát e, az úgynevezett akciós módosítók, hogy hívjuk így e, ezeket, e, benyújtóival próbáljon meg egy kompromisszumot kidolgozni, ami egyértelműen felszólítja a bizottságot arra, hogy cselekedjen, és nagyobb legyen a nyitottság és a transzparencia. Kollégin Ayala, kollégi Zala Zalafranca kolléga következő, majd Ayala kolléganő még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a vitában egyetlen alapvető kérdést kell megvizsgálnunk, mégpedig az Európai Parlament lehetőségeit, előjogait és jogosultságait az Európai Bizottsággal kapcsolatos demokratikus kontroll kapcsán. A kérdés az, elnök asszony, hogy ezt a demokratikus kontrollt hogyan kívánjuk gyakorolni az Európai Bizottság fölött. A parlamentnek joga van ezt a kontrollt gyakorolnia, arányosan, felelősségteljesen kell gyakorolnunk ezt a kontrollt, és a felelősség érzetünknek megfelelően. Ön elnök asszony a bevezetőjében és a módosítókkal kapcsolatos mondandója akkor azt mondta, hogy okosan kell eljárnunk, körültekintően, és egyes kollégák megállapították, hogy tanulságokat is le kellene vonnunk az esetből. Miután Öttinger urat is hallottuk, azt mondom, hogy bizonyos kritériumokat kellene megvizsgálnunk. Ebben az esetben persze leginkább a formai kérdésekről van szó, nem annyira a tartalmak tartalomról, és egy fontos kérdés az is, hogy az adott jelölt mennyire kompetens. A jogi szolgálat szerint a hetes cikk értelmében más, a hetes cikk máshogyan is értelmezhető. Azon a napon, amikor Öttinger urat meghallgattuk, az volt az érzésem, hogy mégiscsak lehet különbözőképpen értelmezni a hetes cikket. Nem egyértelmű, hogy van-e szükség egy külön kiírásra, avagy nincs. Egy további kérdés az, egy további vetülete a dolognak az, hogy az Európai Bizottság korábban a főtit, korábbi főtitkárok kinevezésekor másképpen járt el. És még egy fontos kérdés, mit tehetnek az intézmények közösen a jövő szempontjából azért, hogy a különböző eljárások, kinevezések átláthatóbbá váljanak, megfeleljenek a statútumnak, a tisztviselők jogállásáról szóló statútumnak. A kollégák utaltak az állásfoglalási tervezet, az állásfoglalási indítvány 18-as cikkére, bekezdésére. Nem igazán tartjuk a magunk részéről elfogadhatónak ezt a nagyon kemény megfogalmazást, hogy itt államcsényről lenne szó. Néhány kolléga nagyon bátran benyújtott bizonyos módosítókat, ezeket egyébként nem támogatom. Ezekben azt mondták, hogy az Európai Parlament hasonlóképpen járt el bizonyos kinevezésekkor. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor mi is megengedtük, hogy államcsínyt hajtsanak egyesek végre itt az intézményen belül. Legyünk nagyon óvatosak, és a jövőre való tekintettel is nagyon körültekintően kell eljárnunk. Lehetne itt hosszasan vitázni arról, hogy bizonyos reformokra szükség van vagy nincs. Szerintem a legfontosabb az, hogy az intézmények közösen gondoskodjanak arról, hogy egy ilyen eset ne ismétlődhessen meg. Született néhány olyan módosító is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a tisztviselők jogállásáról szóló statútum szellemét és betűjét is be kell tartani, miközben a statútumban az is olvasható, hogy a parlament összes dokumentumát az összes, az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre kell bocsátani. Nem bírálatnak szánom ezt, hiszen az, nem csak az anyanyelvemen tudok dolgozni, de ez egy nagyon fontos dosszi, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen hatással bírhat. A 117-es cikkben az áll, a 117-es módosítóban az áll, hogy ez a kinevezés elfogadhatatlan. Mire számítunk, hogy most az Európai Bizottság ennek kapcsán visszavonja a kinevezést? Fontos, hogy mi az Európai Parlament hitelességét is megóvjuk, megőrizzük, ellenőrzést kell gyakorolnunk az Európai Bizottság fölött, igen, de én nem mondanám azt, elnök asszony, hogy ez a kinevezés illegális vagy szabálytalan lett volna, majd az Európai Bíróság megállapítja, hogy az volt-e, vagy sem. Ha valaki úgy érzi, hogy nem volt legális, nem volt szabályszerű ez a kinevezés, akkor nyugodtan forduljon az Európai Bírósághoz, amely majd dönt az ügyben. Nekünk a jövőre kell összpontosítanunk, gondoskodnunk kell arról, hogy a jövőben ezek a kinevezések máshogy történjenek meg, nagyobb legyen az átláthatóság, és fontos, hogy az egész eljárás is világosabb legyen, hogy ne a tisztviselők szenvedjék el végül az egészet. Készítettünk egy elemzést, amely szerintem tényszerű. Ragaszkodjunk a tényekhez, és hagyjuk az egészet meg a politikai szintnek. Hogyha most itt elkezdünk a jogi kérdésekkel foglalkozni, elkezdjük azokat boncolgatni, hát ez nem igazán a mi intézményünknek a feladata. Remélem, hogy a kollégák objektívek maradnak, Remélem sikerül kompromisszumos módosítókat kialakítanunk, és reménykedem abban is, hogy végül egy olyan állásfoglalás születik majd, amelyet a frakciók támogatni tudnak. Hiszen itt most nem arról van szó, hogy a bizottsággal gondjaink lennének, hanem arról, hogy a jövőben a különböző kinevezéseknél be kell tartani a vonatkozó szabályokat, és megfelelő átláthatóságot kell biztosítani. Ayala Sender asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megint megadta nekem a szót. Szeretnék kitérni egy dologra, amely kicsit aggaszt engem. Egyetértek azzal, amit De Jong úr mondott. Itt most az AD 15-ös besorolású tisztviselőkre gondolok, az 52-es bekezdésre a szövegben, bizonyos tisztviselők elvárásainak nem igazán felel meg a jelenlegi helyzet. Aztán itt van a lista, amelyről szintén szó esett már. Azon a napon, amikor Zelmeyer úr kinevezéséről döntés született, rendelkezésre állt egy lista főigazgatókról is döntés született. Foglalkozhat az ügyel az Európai Bíróság is persze, vagy a, az ombudsman. A kérdés az, hogy amikor nagyon magasrangú tisztviselők kinevezéséről van szó, akkor lehet-e nyomást gyakorolni az intézményekre? Hiszen vannak fiatal tisztviselők, akik eh, AD14-es besorolások szerettek volna AD15-ös besorolású tisztviselőké válni. Ilyenkor nyilvánvalóan értető, hogy csalódottak, hogyha másokat eh, neveznek ki olyanokat, akik sokkal alacsonyabb besorolással rendelkeznek. Ezt most nem csak a főtitkár kinevezésére vonatkozólag mondom, hanem más magas rangú tisztviselőkre vonatko- kinevezésére vonatkozólag is. Fontos, hogy mindenkivel egyenlőképpen járjunk el a jövőben, Örülök persze annak, hogy az ombudsman foglalkozik a helyzettel, de hát itt nem csak erről az egy kinevezésről van szó, hanem arról is, hogy hogyan alakulhatott ki egyáltalán egy ilyen helyzet. Mindannyiunknak teljesen kell eljárnunk. Engem egyébként személyesen is megkerestek az ügyben, Mindenképpen szeretném megköszönni Gerbrandi úrnak és De Jong úrnak a javaslatokat. Teljes mértékben igazuk van, de azért nagyon körültekintőnek is kell lennünk egyben, mert a sajtó és bizonyos magasrangú tisztviselők is azt várják most tőlünk, hogy cselekedjünk. elodázzák bizonyos tisztviselők kinevezését, akiknek az előléptetése már időszerű lenne. Jó lett volna, hogyha az Európai Bizottság a szabályoknak megfelelően példaértékűen járt volna el. Hetek óta tart ez a helyzet, Folyamatosan bírálatok fogalmazódnak meg, ez elfogadhatatlan. Én úgy gondolom, hogy igenis át kellene gondolni, át kellene gondolni az Európai Bizottságnak a gyakorlatát. Szerintem érdemes lenne elgondolkodnunk az egész helyzeten. Klinc kolléga akkor ez egy félreértés volt, mégsem kért szót. Még Flanagan úr kért szót, tessék. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ahogy itt elhallgatom, amit itt ma el, elhangzott, úgy tűnik, hogy semmi sem igazán változik. Szalman úr ragaszkodik az állam álláspontjához, mert nincsen igazán ö, jogalapunk ahhoz, hogy elmozdítsuk. Tehát ö, helyén fog maradni, és ez kétségtelen, hogy ha pozíciójában marad, akkor a bizottság további károkat fog elszenvedni, tovább fogja ö, károsítani. Jogos, ö, tehát legális a dolog, ez olyan, hogy az emberi jogokat is a jog nevében sértették meg. A legalitás nem mindig a legmegfelelőbb követendő út, tehát valamikor fel kell lépni. Ha nem megy magától, akkor a bizottság fog károsulni. Ezt tudja Juncker úr, Ottinger úr, és mások is tudják, és mégis sem történik semmi. Ez az, amit most látjuk. Úgy tűnik, hogy nem érdekli őket, hanem sok mindent mondanak, hogy mit gondol a bizottság a közvéleményről. Vannak, akik ezt tragédiaként élik meg, akik azt mondják, hogy az európai projekt szenved csorpát, de ez azt erősíti, amit én gyanítok, hogy a bizottságot tulajdonképpen nem igazán érdekli, hogy mi történik. Vannak biztosok, akik vannak különböző, nem kap az ember megfelelő egyértelmű válaszokat, hamis hírek jelennek meg e, európai hadsereg kérdésében és egyéb kérdésekben, és nem kapunk Mogherini asszonytól sem, és másoktól sem megfelelő válaszokat. Tehát tulajdonképpen abszolút nem érdekli őket, hogy mi mit gondolunk, mert Juncker úr azt akarta, hogy ez az ember vele dolgozzon, és ö, mindenképpen azt akart elérni, hogy megerősítsék nem kellene túlzásokba esni. Én nem mondanám, hogy nagy támogatója vagyok az európai projektnek, de nem szabad túlzásba esni. Egyszerűen kárt okozott az Európai Uniónak is. Ezt az embert meghagyni a helyén további károkat fog okozni. Ez a, hogy a franciák mondják, a blazé magatartás, ahogy Ottinger úr fogalmazott, ez azt jelenti, hogy valamennyien tudjuk, hát akinek agya van, az tudja, hogy ez nem lett volna szabad. Azt mondja, hogy hát az eljárás 6, hóna, 6 hétbe fog telni. Ez önmagában egy katasztrófa. Akkor mi történik, ha Ötinger úrt mondjuk megbetegszik öt vagy hat hétre, akkor mi lesz? Akkor, ahogy ő maga is fogalmazott, az egy katasztrófa. Ha Szalamár úr ö, hat hétig van ott, akkor mit csinálunk? Akkor ö, addig elhalasztjuk a munkát, mert nem működik? Vagy azt mondták, hogy hát a fő ok, amiért megkapta a beosztását, mert az eljárást akartok felgyorsítani. Hát ezt senki sem fogja elhinni, és még egyszer azt mondom, hogy nem szabad túlzásba esni, de hogy lehet túlzásba esni azzal kapcsolatban, ami itt történik? Egyszerűen ez egy katasztrófa. Az egyik legfontosabb dolog, amit ma elhangzott, és amit elmondott Gábrendi képviselés, hogyha nem ismeri el a bizottság még az sem, hogy legalábbis problémás volt az eljárás, független attól, hogy elfogadjuk a módosítókat, vagy sem, hogy benyújtjuk -e az állásfoglalást, és hogyha minden képviselő megszavazza, akkor is teljesen mindegy, mert ő marad a helyén. Tehát gyakorlatilag győztessen kárt okoz az Európai Uniónak, a főnöke kárt okoz az Uniónak, ez akkor mit jelent? Ez semmiképpen semmi jó dolog, és itt nem lehet elég túlzóan fogalmazni. Ez egyszerűen egy hihetetlen ö, komédia. Also, wollte ich eigentlich gerade... Éppen el akartam kezdeni, hogy elmondjam a saját megjegyzéseimet. Ugye érzelmek nélkül szerettem volna, hogyha lezárjék ez a vita, hát ebből nem lett semmi. De Klinc úr, még egyszer parancsoljon. Köszönöm. Később érkeztem, de azért pár hozzászólást még hallottam. Szerintem következőképpen néz ki a helyzet. Három szempontra kell gondolnunk. Ugye van egy jogi szempont, van egy eljárási szempont, és azután van még egy szempont, amivel azt vizsgáljuk, hogy megfelelően szükségek szerint figyelembe vették E, a e, szabályokat. Ugye e, itt svábosan azt mondhatnánk, hogy kicsit azért bűzlik ez a dolog, nem a normál szempontok, a transzferencia kívánalmai szerint zajlott ez a folyamat, és nem tartották be a szükséges előirázatokat. De mégis elutasítanám azt, hogy az előttem szóló is mondta, hogy ezt egy hatalmas botránynak tartsuk, és ami válságba sodorná az EU-t, hogyha Szelmájer nem lépne vissza, vagy nem mondana le. Nincs vita arról, ugye, hogy mindenki magas rangú tisztviselők szeretnek tovább lépni a létrán, de az ő főnöke, Juncker bizottsági elnök, és talán más biztosok is, akik őt egyhangulag támogatták, azt, azt akarták, hogy ki megtörténjen ez a kinevezés. Tehát itt ne tegyük egyedül Zelmaért bűnbakká, és ugye valamennyien együtt talán a szabályokat egy kicsit lazán értelmeztük, és így sérülhettek szabályok. De itt kompetenciák teljesítmény eh, azért van, és eh, nem olvastam semmit arról, hogy eh, valakik is azt gondolnák, hogy nem kompetens Zellmeyer, sőt, ennek az ellenkezője igaz, ugye őt tartják a spiritus rektornak, nagyon sok fontos döntés, bizottsági eh, javaslatnak ő a eh, mozgató rugója és a kita észeszkébere. Itt a eh, spanyol kollégák szerintem túlzó <clears throat> követelést támasztanak, amikor a lemondatást kérik. Szinte mintha már valami bűncselekvényről lenne szó, nem, nem, ez nem így van. Persze, rá kell mutatnunk a e, gyenge e, pontokra, a hibákra, világossá kell tennünk, e, el kell mondanunk azt, hogy ezt egy kisiklásnak tartjuk, ezt az ügyet, ami a bizottság jó hírét kicsit tor, csorbítja, de ne követeljük egy kinevezés visszavonását, hiszen ez a kinevezés indokolt az érintett személy kompetenciái kép teljesítménye alapján amikor itt mi a parlamentben döntéseket hozunk, vagy bizonyos intézkedéseket eh, támogatunk, akkor eh, gyakran nagyon is láthatóan nemzeti vagy pártpolitikai megfontolások alapján történik, ezért most itt eh, nem lenne jó, hogyha ágyúval kezdenénk lövöldözni. Köszönöm szépen. Nyilvánok, akkor még egyszer megpróbálom elmondani az én gondolataimat, felvázolni egy lehetséges utat megvizsgáltam, és körülbelül a módosítóknak a jó egyharmadát támogatom, tehát 40, igen, 90-et nem. Miért teszek így? Azért, mert itt egy nagyon elmélyült eszmecserét folytattunk. Én mindig hálás vagyok, ha egy vita tárgyszerű, és ebben az eszmecserében is láttuk azt, hogy vannak eltérő vélemények. A bizottságnak van egy véleménye, többen közülünk máshogy gondolkodnak, és ezt a nagy spektrumot, a kinevezések kapcsolatos vélemények széles körét megpróbáltuk figyelembe venni, és ezt tükröztetni az állások összefoglalásban. Nem akarjuk a bizottság szemére hágyni, hogy egyben másban nem ért egyet velünk. El kell fogadnunk azt, hogy ebben az ügyben eltérőek a látásmódok. És mindegy, hogy mit teszünk, ezek a különbségek mindig is meglesznek a dolog megítélésében. Ezt szeretném először is leszögezni. Nagyon sajnálom egyébként, hogy ilyen kevés az idő, itt vasárnap este összeültünk, megpróbáltuk azt, hogy milyen elemeket kell mindenképpen beírni a, a szövegbe, megpróbáltunk egyfajta katalógust készíteni ezekből a pontokból, kicsit rendet teremteni a szövegben. És aztán ugye majd jönnek a jogásznyelvészek, a jogi szolgálat, stb. De azt, azt mindenképpen sajnálom, hogy a 18. bekezdés, Franka kollega is utalt erre, hogy ez itt így szerepel. A could be seen as, ezt szerettük volna beírni a szövegbe, és köszönjük a szocialistáknak, hogy egy ilyen értelmű, módosító indítványt nyújtottak be, amit kitűnőnek tartok. Tehát ebben szerintem meg tudunk egyezni, meg tudunk egyezni, hogy ezt a gondolatoknak ezt a széles spektrumát tükröztetni kell, le kell képezni a szövegben. Aztán még még lehet mondani, hogy én, de én többet akarok. Nos, ha nem hagyom, hogy itt eh, túlszul helytsenek, eh, hanem még egyszer, de kollégának mondanám a következőt. Itt eh, van egy eh, rész, amivel kapcsolatban a szocialisták eh, nagyon jó headline-okat, új megfogalmazásokat javasolnak, ugye, ugye a jövőre vonatkozó eh, következtetéseket hogyan tudjuk levonni. Ezzel kapcsolatos minden vitát üdvözlök. Ilyen, erre a vitára sort keríthetünk, de azt nem lehet mindent beírni a szövegbe. Itt ennek az egynek, az egy egyetlen esetnek a kapcsán Me, ugye tud, is tudjuk, mert kiderült, hogy vannak olyan szabályok, amiket nem lehet betartani. Tisztázni kell, hogy a kabinet tagjainak milyen karrier lehetőségei vannak, hogyan kell ezeket a kinevezéseket lebonyolítani, ezeket a kérdéseket tisztázni kell. És én személyesen is, és a szakbizottságunk is mulasztást követett el. Miért? Mert a staff regulation ügyében, amint ez napirendre kerül, akkor ugye itt rögtön jönnek a hangok, az érintettek, tisztviselők részéről, hogy mit szóltok ebbe, ebbe bele, és azért sose tudjuk a, az eljárási szabályzatot, a, staff regulation-t módosítani, nem tudtuk még a vitákat sem lefolytatni, itt ebben a szakbizottságban sem. Öttinger biztos ajánlatát figyelemre méltónak tartom. Sokáig gondolkoztam azon, hogy ez egy megmérgezett ajánlat-e vagy sem, de Látni kell, hogy eddig eh, minden alkalommal, amikor eh, kísérlet történt a staff regulation módosítására, eh, az mint a semmibe vezetett minden ilyen próbálkozás, és 2023-ig érvényes a staff regulation, egyszerűen a költségvetésnek ezt a részét biztonságban akarták tudni. Mindenkinek megígérhetem, hogy a közvélemény felé is kell gesztusokat tennünk, hiszen nagyon figyelik ezt az ügyet, és vannak még olyan pontok, amiket tisztázhatunk. Én azt mondhatom, hogy én nagyon nagy komolyansággal kezelem ezt az ügyet, ebben bízhatnak, az egyéb ügyekben személyes problémákat is figyelembe veszem. És most a Gebrandi kollégának hagyd mondjak valamit. Az önmódosító indítványban az szerepel, hogy bármit is tesz a bizottság, vonjuk be az ombudsman. Hát ilyen általánosításokat nem akarok. Én nem tanácsolnám azt, hogy mondjuk azt, hogy függetlenül attól, hogy az eljárás során mi hova jutunk, nem, nem javasolnám, hogy az ilyen típusú módosító indítványokat eh, elfogadjuk, amelyek a, ugye a döntésnek a visszavonását követelik. Hiszen ezt a döntést a kollégium eh, hozta meg. Most nem követelhetjük azt a kollégiumtól, hogy három héttel később eh, vonják vissza a korábbi döntésüket. Ez jogbizonytalanságot eredményezne és eh, itt ugye a Golden Handshake-re vonatkozó eh, módosítót is tényleg ellenzem. Szerintünk eh, ez így nem lenne helyes, és éppen ezért az ilyen módosító indítványok elutasítása mellett kitartok, hiszen nagyon nagy józanságra van szükség, eh, eh, hogy hitelesek maradjunk az egész eljárás eh, folyamat során. Szerintem eddig nem léptünk fel rosszul, nem mutatunk rossz képet. Azon kell gondolkoznunk, hogy mit érhetünk el. Még a szöveg utolsó részét át fogom nézni, a módosító indítványokat is, és amit Stász kollega javasolt, hogy még tárgyaljak mindegyik frakcióval, ezt, ezt tervezem. Szerdán sajnos Stuttgartba kell utaznom, de holnap itt leszek, és tárgyalhatunk arról, hogy mit tehetünk, megpróbálhatjuk a többséget megszerezni. Szerintem az állásfoglalás elég egyértelmű, és elég élesen fogalmaz. Szerintem nincs szükség arra, hogy még keményítsünk rajta, ahhoz, hogy egyértelmű legyen. Talán a szavazó listában is közeledhetnek az álláspontok a titkársággal szívesen hogy végig megyünk ezen még egyszer. De azt már most meg tudom szögezni, hogy nagyon sok hatása lehet egy ilyen ügynek. Ugye nem akarunk, nem akarhatjuk azt, hogy gyenge legyen az a főtitkár, akinek mindig tárgyalnia kell a tagállamokkal. Most már eljutottunk egy pontig, ahol meg kell fontolnunk azt, hogy mit is akarunk elérni. Szerintem a Parlament nagyon fontos partnere az Európai Bizottságnak, és az a feladatunk, hogy az Európai Egységet erősítsük, ezt nem szabad erősen, hanem szabad megfeledkeznünk. És ez vonatkozik a, a az én pártomra, az én frakciómra is, hogy az európai egység eh, az, ami a fontos célunk. Persze sok mindent lehet jobban csinálni, a pénzügyi gazdálkodás, az ügyek kezelését. Eh, a bizottság a partnerek vagyunk, és eh, sokat elértünk már, de a, anélkül, hogy tényleg akarjuk a további építkezést. Ehhez szükségünk van valakire, aki velünk együtt ezt végig csinálja. A költségvetéses felelős biztos, az egész bizottság, mindenki, aki aktív ezen a területen, fontos partner, és ezt is azért látnunk kell. És ha még egy megjegyzést megengednek, egyébként mert hát, azt hiszem, hogy az egyebek napi rendi pontban még folytathatjuk ezt a vitát. Inez. Entiendo que abrir en banda las eh, reglas del staff. Eh, Értem, hogy a tisztviselőkre vonatkozó szabályoknak a az újra gondolása kényes kérdés, de Juncker úrnak egy közleménye a kabinettekre vonatkozóan olyan dolgokat tartalmazna, amik jó, bizonyos garanciákat nyújtana nekünk, illetve a tisztviselőknek olyan megfogalmazásokat, például, hogy nem lehet általánosítani, és az ejtőernyőztetés az a múlté, ez, ez is lehetne. Tehát lehetnének szoft szabályok is, amik működhetnének. És ez és én elismerem, hogy ilyen-olyan ok miatt, ilyen-olyan kabinetben dolgoznak emberek, nem kell itt túlzásokba esni, nem szabad visszajára fordítani a dolgokat, de mégiscsak azért fontos, hogy ne legyen az, hogy egyesek elé beelőznek érthetetlen módon, és ez a mindenképpen a bizalmat megrendíti a bizottság elnöke irányában is. De most már itt nem nagyon tudunk ezen tovább menni, nem fogunk előbbre jutni. Uh, Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen nekünk is tudnunk kell, hogy egyértelmű, világos üzenetre van szükség a bizottság részéről, és ezt mindenki várja, többek között maga a bizottság és a főtitkár is. A helyzet tovább élesedett, a szabályok követése AD12-től fölfele, csak akkor követelhető ki így hiszen a szabályos előre lépésekkel mindig együtt jár fizetés emelése is, hogyha tehát szükség van ilyen pozíciókra, ilyen állásokra is, amelyeket be kell tölteni valakivel de csak akkor van előrelépésre lehetőség, ugye már nincs meg automatizmus ebben, hogyha, hogyha valaki tényleg kineveznek egy ilyen magasabb posztra. A staff regulation utolsó reformja óta nyilván, hogy élesedett a helyzet, és már csak ezért is helyes, hogyha még egyszer foglalkozunk intenzíven ezzel a kérdéssel és a következményekkel is, Szerintem eh, nem lesz, eh, nem veszítjük el a kedvünket további foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ja, bitte. Presidenta, no, no quiero eh, Tisztelt elnök asszony, nem szeretném tovább bonyolítani a dolgokat, illetve meghosszabbítani hazontalanul a tárgyalásunkat. Én reméltem, hogy konszenzusra jutunk, amelyel figyelembe veszi a különböző érzékenységeket és a parlamentnek a jogkörét is, mert a parlament politikaiak ellenőriznie kell, illetve lehet a bizottságot. Ezt mondta Ayala asszony is. Van, amikor a, egyszerűen a tisztviselőket nem léptetik elő, és ez a felelősség a, biz- a kabinetekre is hárul, de ez minden intézmény, minden kabinetjénél figyelembe kell venni, mert tudjuk, hogy vannak, akik privilegizált módon jutnak előbbre, vannak érdemi kérdések, és sok esetben például a főtitkárság kinevezésénél is már ez érvényesül, és hát más magas tisztviselőknél, más intézményeknél is ez felvetődik. Ezzel elértünk ennek a napi rendi pontnak a végére. Az egyebek kapcsán senki nem kíván semmit hozzátenni. A koordinátorokkal még egy rövid beszélgetésünk lesz, de az ülést, nyilvános ülés lezárom.